kettős mércét. Elnök úr, akkor válaszoltam az utolsó kérdésre. Nem rablok el már túl sok időt a konklúzióimmal. Mindössze szeretném elmondani önöknek azt, hogy véleményem szerint nagyon sürgető az a munka, ami ránk vár a következő öt évben. Mélységes meggyőződésem az, hogyha a következő két évben nem sikerül újra megtalálni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikért mi dolgozunk, az európai emberekkel, akkor az európai projekt kerül veszélybe hogyha nem tudjuk újra megteremteni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikről azt mondjuk, hogy hát őket képviseljük, értük, dolgozunk, akkor ezek az emberek hátat fognak fordítani az európai projektnek. Az Európát az emberek hozták létre, gyönyörű módon, ez egy hatalmas siker, talán ez a jobb béke projekt az emberiség egész történetében és amikor azt mondtam, hogy ember, men, akkor itt nem csak a férfiakra gondolkoztam természetesen, hanem tegyük hozzá a women is, ezt az angol nyelv e, sajátossága. E, a feleségem mindig mondja, hogy when God created man, he was joking, e, ott is ugye ez a férfi ember e, szójáték e, szerepel. De talán az európai integráció e, sikere már olyan nagy, hogy közben megfeledkeztünk arról, hogy ráébredjünk, ezt el is veszíthetjük, ha nem figyelünk oda. Az elmúlt néhány évben ezt egyre jobban kellett éreznünk, mert az európai projekt hatalmas kihívásokkal került szembe. Nagy, hatalmas gazdasági válságon mentünk keresztül. A 30-as évekbeli válság óta a legsúlyosabb válság sújtott sújtotta a világot, de, de említhetjük az arab világ fundamentalizmusát, vagy az Oroszország beli demokrácia hiány. A, a szülők félnek attól, hogy a gyerekeik rosszabb helyzetbe kerülnek majd, mint amilyen helyzetben ők voltak gyerekkorunkban. Nem lehet csak nemzeti válaszokat adni ezekre a hatalmas kihívásokra. Ugye a, mi a felhatalmazást az európai népektől, az emberektől kapjuk, az ő érdekeiket kell kell védenünk. És talán látják, az én portfólióm tulajdonképpen elég technikai jellegű. De meg vagyok mélységesen győződve arról, hogyha nem e, tudunk konkrét eredményeket felmutatni, ha nem tudjuk újra megteremteni a kapcsolatot a, az emberekkel, a, a választóinkkal, azokkal, akiknek a jövője részben a mi e, tő, kezünkben van, e, akkor e, Eközben természetesen teljes mértékben tiszteletben tartjuk a sokszínűséget, eh, mindent, eh, ami az Európát jellemzi. De a következő években nem tudjuk megszervezni azt, hogy máshogy dolgozunk, ha nem tudjuk a munkakultúránkat megváltoztatni, ha nem tudunk eh, a prioritásokra koncentrálni, ahogyan Juncker úr is elmondta, ezek az intézmények akkor tökéletesen elműködnek itt a brüsszeli blablában. De mi lesz ennek a jelentése az európaiak számára? Akkor nem fog történni semmi. Mert ha Európának egy nagy előnye, minősége van, ami az összes többi kontinens fölé emeli, ez az alkalmazkodási képessége. Képes alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk tenni, sikeresek leszünk, és néhány év múlva a gyerekeinknek azt mondhatjuk, hogy jobb helyzetben hagyjuk magunk mögött ezt a kontinens, mint ahogyan tíz évvel ezelőtt átvettük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Timmermans úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy nagyon pontosan betartották a felszólalási időt. Az elnökök konferenciájának tagjai, akik kiértékelik most ezt az ülést, 18 órakor találkozik, tehát 18 órakor.